Hölgyeim és uraim, kedves kollégáim, szeretném megnyitni a mai ülést, szeretnék üdvözölni egy német látogató csoportot. A zöldektől érkeztek, és évente kétszer szoktak találkozni a közlekedés szakértőik. Most Brüsszelben találkoznak a Bündnis 90 zöldek képviselői itt. Und nach dieser wunderbaren Einleitung... És ezen fantasztikus bevezető után rátérünk eh, a napirendre. Először el kell fogadnunk a napirendet, ha senki nem tiltakozik, akkor elfogadhatjuk, senki nem tiltakozik, elfogadtuk. És hogyha nincsen kifogás, akkor a március 14-i, 15-i, április 7-i üléseink jegyzőkönyveit is elfogadhatjuk. Nincsen elnöki közleményem, és így rá is térhetünk a négyes napi rendi pontra egy rendelet tervezet az Európai Tengeri Közlekedési Biztonság Ügynökség felállítására, és meg is adom a szót Árnautú képviselőasszonynak. Köszönöm, monsieur le président. Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves elkolok, kedves kollégák, hogyha hiszünk a belügyminiszterek ülésének jegyzőkönyvének, amely, amely, amely április 24-én volt. Úgy tűnik, hogy be se kellene mutatnom a jelentésemet, mert késztények elé állítanak bennünket. Úgyhogy azt szeretném tudni, hogy ki dönt. Mi vagyunk-e azok, akik, ugye, akiket megválasztottak a különböző országokban az Európai Parlamentbe azért, hogy képviseljük a polgárokat, vagy az Európai Bizottság és, az, és a tanács magát, maga. Avramopoulos a néppárti sorokból érkező biztos azt mondta, hogy bízom benne, hogy a jogszabályalkotási folyamatot véglegesíteni tudjuk egy újabb európai egyezményről még június előtt. A 21-én elfogadott szöveg azokat kivéve biztosítani, azokat győzi meg, mint például a mi pártunk, amelyek úgy gondolják, hogy az európai akaratot nem veszik figyelembe, és nem az Európai Parlament dönt, amely a, kép, amely a polgárokat, képviselők, képviselőket állítja. Valószínű, hogy a Schengeni szabad ö, ö, utazás kérdése is ö, felmerül itt. Egyesek önök között inkább a bevándorlókat védenék, nem pedig a határokat, és nem lehet, én viszont azt gondolom, hogy ez nem egy őszinte megközelítés, mert nem lehet a valóságtól innyire elrugaszkodott módon élni. Nem lehet csak gazdasági szempontokból sem kiindulni. Egyetlen tagállam sem képes arra, hogy egyedül megbirkozzon egy ilyen hatalmas hatalmas bevándorló áramlattal. A bevándorlók borzasztó nehéz helyzetben vannak, és nem tudunk nekik megfelelő méltó életet biztosítani, sem munkát, és figyelembe kell vennünk az állampolgárok akaratát is. Természetesen nagyon fontos, hogy felelősök legyünk a saját országaink felé, és saját hazánk felé a brüsszeli döntésekkel is. Egyesek azt vetik a szemünkre, hogy nem teszünk különbséget a legális és az illegális bevándorlók között. Hadd mondjam el, hogy a Frontex miből indul ki. 2015-ből 1,85 millió illegális határátlépés, határátlépésre került sor az Európai Unióban, ebből 1,085 millió Görögországban és Olaszországban ezek tehát ezek a számok, és további 3 millió bevándorlóra kell vál, számíthatunk 2017-ig. Marokkó például az az ország, amely kanabisszal ár, árasztja az országokat, és az embercsempészek, az embercsempészek nagy része Marokkóból érkezik, nagyon sok több mint 300 ezer illegális tartózkodó volt Európában marokkói származású, és Emellett hadd beszéljek még a, a határok védelmére ki, tervezett pénzeszközökről. Ausztráliában a bevándorlási és határvédelmi hivattal 4,7 milliárd dollárt áldoz évente több mint 8000 munkatársal a határvédelmi, határvédelemre. 2013-ban indult meg a No Way politika. Az Egyesült Államokban 20 ezer kilométernyi szárazföldi határ mellett, és kb több mint 12 milliárd dollárt áldoznak évente a határvédelemre. Az Egyesült Államok több mint 400 ezer illegális bevándorlást könyvel el évente, amely megnövekedett. Ez az illegális bevándorlás az, amióta Obama elnök legalizálja az illegálisan bevándorlókat, és nyilván ez meg sokszorozta az illegális bevándorlók számát, ez összehasonlítható Merkel asszony politikájával. Nézzük meg a Schengeni térséget. Kb. 42 ezer nyi a határ 2015-ben 400 munkavállalót dolgozna az ügynökség, dolgozik az ügynökségen, 330, ezer, 330 millió eurót áldozna az Európai Unió a partmenti védelemre. 1,8 millió illegális bevándorlás határátlépés mellett. Ez az új ügynökség nem ambiciózus politikát valósítana meg, nem a határvédelem jó megszervezését, hanem Biba asszony Timmermans urat idézte, és azt mondta, hogy ez eh, az ügynökség tulajdonképpen csak egy papírtigris, nem fog tudni szembenézni ezzel a eh, problémával. Az én jelentésem nem a bevándorlók eh, ellen irányul, és rendkívül, és talán még önöknél is sokkal jobban sajnálom ezeket a szerencsétlen embereket, Brian úr azt mondta, az Európol vezetője azt mondta, hogy tízezer ezer fiatal korú bevándorló tűnt el Európában, és ezeknek egy része valószínűleg a prostitúció hálózatában van. Ön azt gondol, önök azt gondolják el, hogy ezt, az, ezt a felelőtlen bevándorlás politikát folytassuk, vagy tegyük félre ezeket az eddigi megfontolásokat, és gondoljunk inkább gyermekeinkre és unokáinkra. Az Európai Bizottság tervezetét miért fogadnánk el? Nekünk nagyon fontos felelősségünk van, és ezek a választások, amelyeket most teszünk, még akár nagy veszélyeket is hordozhatnak. Mm, tovább kell gondolni eh, ezt a eh, kérdést, mindenféle kérdésfeltétel eh, legitim. Az Európai Unióban minden országot fenyeget veszély, és ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy illúziókban riggassuk magunkat. A Frontex és kimondta, hogy a bevándorlási hullámot az iszlám állam is kihasználta, hogy terroristákat csempész, csempész szembe az Európai Unióba. A risk analysis kellene eh, megvizsgálni 2016-ból. Eh, Másen az német elhárítástól azt mondta, hogy a német szolgálatok nagy hibát követtek el, amikor azt gondolták, hogy az iszlám állam nem használja ki a bevándorló hullámot arra, hogy terroristákat csempeszenek be Európába, és Németország most a legnagyobb terrorista fenyegetésnek van kitéve a történelmében. Schengeni térség az országokat nagyobb veszélyeknek, több veszélynek teszi ki, mint amennyi előnyt biztosít. Az is elhangzott, elnézést mondja a hozzászóló, annyira azt kerestük, a mindenható megoldást találtuk, hogy minden problémát megoldjuk, ahelyett, hogy a legfontosabbra a megoldási kulcsát kerestük volna. Ez a válság tehát arra tanított meg bennünket, hogy először a saját problémánkat kell helyre tenni, és a saját házunk táján rendet tenni, mielőtt mások problémáival foglalkozunk. A tanács és a bizottság által adott javasolt egyáltalán, javaslat egyáltalán nem megoldás arra, hogy az Európai Uniót és az európai tagállamokat megóvjuk Hadd idézzek egy képviselőt, néppárti képviselő ugyan, nem szabad kettős mércével mérni, egyesek, francia, akár francia néppárti képviselők is más véleményt képviselnek itt a parlamentben, mint odahaza a választási körzetükben. Kedves kollégák, egy másik együttműködés, amely a demokráciát és az embereket tiszteletben tartja, ez lehetséges lenne, ez hozná el a békét itt a kontinensünkön, és ezzel tudnánk jobban segíteni a francia és a többi népnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Árnyékjelentéstevők, köszönöm szépen, elnök úr. Először is Árnautú kollégámnak szeretnék köszönetet mondani a tervezetért. tartalommal kapcsolatban már még fogok valamit mondani, illetve hangnemmel kapcsolatban, de szerintem jó az, hogy láthatjuk azt, hogy a menekültek válsága a földközi tenger térségében az elmúlt hetekben ismételten növekedni kezdett. Jó, hogyha ezt látjuk. A Törökországgal megkötött megállapodás úgy tűnik, hogy működik, de azok a hajók, amelyek Líbiából és más észak-afrikai országból érkeznek Máltára, Olaszországba, lampedusa Lampedusa-ba, egyre több ilyen hajó van, és ezzel számos kockázat is jár. Arnautu asszony mondhatja azt, hogy ő nem a menekültek ellen van, de hogyha halljuk őt beszélni, elolvassuk a jelentését, akkor azt láthatjuk, hogy minden menekült, tehát egy kalap alá vesz. Óvatosnak kell lennünk, vannak politikai menekültek, akiket üldöznek, vannak gazdasági menekültek, és természetesen vannak bűnözők és potenciális terroristák is, de hogy mindenkit egy kalap alá vegyünk, ez az LPP e frakció számára nem elfogadható, ezt nem lehet megtenni. Elnök úr, ami pedig a jelentés tartalmát illeti. Én úgy vélem, hogy a LIBE szakbizottság, de a Tran szakbizottság is kicsit e, sietnek azért, hogy ezt a rendeletet el lehessen fogadni, hogy ez az ügynökség megfelelő módon el tudja látni a feladatait, és meg tudja menteni embereket. Ternotó asszony módosításában egyre inkább gyengül az európai együttműködés. Most már nem közösségi megközelítésről van szó, hanem kormányközi megközelítésről. A tagállamoknak ezt is ezt kell tenniük. Szerintem ez nem felel meg a rendelet kihívásainak. A Schengen kérdés kapcsán a jelentéstevő azt írja az indoklásban, hogy Schengen egy buta lépés volt, nem volt átgondolva, és vissza kell térnünk emiatt a nemzeti tagállamokhoz. Az EPP-nek ez óriási gondot ö, ö, okoz. Az EPP úgy gondolja, hogy az EU külső határait jobban meg kell védeni, a tengeri határokat is, de az Európai Unión belül nyitva kell tartani a belső határokat. Ez egy vívmány, és ez nagy gazdasági jelentőséggel bír. Végezetül, elnök úr, hadd szóljak valamit a költségvetésről is. Úgy gondolom, hogy Danotú asszonynak igaza van, akkor, amikor azt mondja, hogy mind a Frontex, mind pedig az EMSA költségvetése, de a hallászati ünnepség költségvetése is nyomás alatt áll, főként akkor, hogyha ezt összehasonlítjuk az ausztrál költségvetéssel, vagyis én abban reménykedem, hogy a bizottság majd erről egy pár szót ejt, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog működni. Összefoglalva, az emsz át erősíteni kell, ebben az EPP frakciótárs, de az ENF-ből származó kollégám hangneme ezt a hangnemet, amit a Libernek írott véleményben megfogalmazott, ezt nem tudjuk támogatni az EPP részéről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az SND frakció nevében Lucy Anderson, mert Kurt Fleckenstein nincs itt. Igen, Kurt Fleckenstein nevében beszélek. Ez a jelentés értelmében mi úgy gondoljuk, hogy a tervezet, illetve az indoklás sértőek, és megsérti az Európai Parlament által képviselt értékeket, és ezt jól lehet látni, hogy akkor is elolvassuk az indoklást. Nagyon stigmatizáló ez a menekültekkel szemben. Úgy véljük, hogy a jelentés túlmutat az emsa mandátumán és képességein, és el kell mondjam, hogy jogi aggájaink is vannak, főként akkor, amikor a módosítókról van szó. Például olyan kérdésekről és módosításokat nyújtottak be, amelyekről a rendelet nem rendelkezik, például kommunikációs kampányok. Az SND nem uh, kíván uh, együttműködni a jelentéstevővel, ellene fogunk szavazni a tervezetnek. Mi az Európai Bizottság megközelítését támogatjuk, amely gyakorlatias, és uh, ahogy az EPP beli kollégám is kiemelte, megerős, tehát együttműködésre van szükségünk. Ez felel meg az Európai Tengerészeti Ügynökségnek, illetve az Európai Halászati Ügynökségnek. Benyújtottunk a vélemények kapcsolatban módosítókat a, LIBE eljárás során is. Úgy véljük, hogy az EMSA számos területen hozzáadott érteket képviselhet. Robert Széle következik. Köszönöm szépen, Michael. Ahogy tudjuk, kollégák, ez egy csomagot képvisel, ez a jelentés a tengeri határvédelemmel kapcsolatban, és először is szeretném elmondani azt, hogy a módosítókkal együtt sikerül megoldanunk majd az, az egész válságot, a menekült válság kapcsán, de meg kell értenünk azt, hogy az új együttműködés azokat a tagállamokat is arra kényszerít, hogy együttműködjenek, hogyha valaki nem tudja a saját határait kezelni, persze minket érdekel a Schengeni határ is, a nyílt határok, de mindenképpen gondolni kell a külső határok védelmének minőségére is, és ezért mi úgy gondoljuk, hogy ezzel a jelentéssel, illetve a bizottsági javaslattal jó irányba haladunk. A szubszidatási elvre nagy hangsúlyt helyezünk, ugyanakkor úgy véljük, hogyha a tagállamoknak mentesítik a, a, a Dublini feltételek alól, akkor el kell fogadniuk az ügynökség támogatását és az EMSZA bevonását is. Ami az emsza val kapcsolatos jelentést illeti, mi nem fogunk módosítókat benyújtani. Az ECR Nem tudjuk támogatni ez a jelentésnek a módosítóit, mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak a jelentése kiegyensúlyozott, és jól kötődik az korábbi, néhány, néhány héttel korábban megmutatott jelentéshez is. Bilbao kollega következik. Köszönöm szépen. A jelentéstevőnk nevében szeretnék elnézést kérni. Nem tudott ideérni, mert máshol is kellett mennie, és ezért lehet, hogy nem fogok mindent elmondani. A tengerészeti biztonsággal kapcsolatos dossziét többször megváltoztatták már. Több erőforrásra van szükség, több kompetenciára van szükség, de főként a szükség esetén. Egyetértünk az Európai Bizottság véleményével, ugyanis ez az ügynökség egy újabb mozaik elemét jelenti a probléma megoldásának, annak a problémának, amelyet jelenleg Európában láthatunk. Hozzá kell tennem, hogy a mi frakciónk nem fog módosítót benyújtani, már csak azért is, mert a jelentés tevő indoklását nem osztjuk, sem írásban, sem pedig szóbeli módon tett indoklását. Ugyanis ez nem tetszik nekünk. Persze mi is az ellenőrzést szeretnénk javítani, viszont a jelentés kisztóval szemben mi ezt a témát nem fenyegetésként fogjuk fel, nem arról van szó számunkra, hogy ilyenfajta érzések vezessenek bennünket. Számunkra az európai építmény fontos, amely olyan értékeken és elveken alapul, amelyeket meg kell őriznünk pontosan a válság idején is. És a válság idején még fontosabb mindezt megőrizni, mint a jó időkben ahogy mondtam, nem értünk egyet a jelentéskészítő szóbeli, illetve írásbeli indoklásával. Hallhattuk azt is, hogy a kormány és az államfő kifosztják a fejlődő országokat azáltal, hogy a képzett személyeket ide vonzák. Hogyha megnézzük azt a drámai helyzetet, amit most láthatunk, akkor szerintünk ez a rossz megközelítés. Az Európai Bizottság javaslatát támogatjuk, amellett vagyunk, hogy a Schengeni területnek még több illetékeségi kört adjunk, de nem értünk azzal egyet, hogy a jelentéstevő nemzeti megközelítést akar itt alkalmazni. Az elmúlt években gazdasági válságot éltünk meg, és azt láthattuk, hogy az európai eszközök fontosak voltak. Ezeket ki kell alakítani, a gazdasági területen és megoldáshoz vezettek, és itt is így lesz ez. Persze nem gondoljuk azt, hogy most le kell ereszteni a sorompókat, ez nem lehet megoldás. Azt láthatjuk, hogy ismételten késedelmesen cselekszünk bizonyos területeken, Malmström mondja, a Lampedusai tragédia után azt mondta, hogy gyorsan fognak eljárni, beteleztetek egy javaslatot a tanácsnak, a tanács pedig azt mondta, hogy ez egy olyan téma, amely inkább a déli országokat érinti, nem igazán Európát, és ez a késedelem, ez a mulasztás, ez most érezhető fájdalmasan egész Európában. káosznak kell lenni ahhoz, hogy végre a tanácsban elkezdenek munkálkodni. Jó megközelítésre van szükség, amely humanitárius, szolidáris. Mi szolidáris kötelezettséggel rendelkezünk, mi demokratákként cselekszünk, támogatjuk az európai építményt, és látjuk ennek a jövőjét. Köszönöm szépen, Daniel González Penyász következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy megjegyzés sem lenne a jelentéstevő bevezetőjéhez, ami, amit ugye ő elmondta, hogyan látja a menekült válságot. Néhány hete a Szociális Bizottságban beszéltünk a menekültek munkára piacon való integrációjáról, és az Európai Parlament egyik osztálya a következőt mondta, ilyen és ilyen alapot lehet felhasználni, de az Európai Uniós tagállamok nem hívják le ezeket az alapokat. Tehát nagyon sok város, közösség kész lenne, település kész lenne a menekültek bevándorlására, befogadására, de a menekültek nem tudnak jönni, mert nem tartják be a kvótákat a tagállamok, amelyeket vállaltak. Most ez ezeket az embereket ki kellene utasítani, mert a jelentéstevő szerint ez a polgárok érdekében van. Ez felelőtlen. Nekünk, európaiaknak a feladatunk a menedékjog garantálása, és a polgárok érdekében ezt óvni és tiszteletben tartani kell. Emellett ugye a part, parti őrség kérdése is felmerült, illetve tengerbiztonság. Itt egy nagyon felgyorsított eljárást akarnak ránk kényszeríteni, hogy minél gyorsabban létrejön ez az ügynökség, hogy azonban az a helyzet, hogyha logikus megoldásokat akarunk, amelyek közép és hosszú távon végrehajthatók, fenntarthatók, akkor ezeket nem lehet elhamarkodottan meghozni. Aztán most azok a pontok, amelyek fontosak a mi frakciónk számára, az EMSZ-val való bármilyen együttműködés az alap következő elemekre kell, hogy alapuljon világosság és átláthatóság. Ami a tartalmat illeti, ami az anyagi együttműködést illeti. Ebben a szövegben nagyon-nagyon elmosódottan, homályosan fogalmaznak együttműködés, kapacitásépítés, stb. Ez egy jogszabály alkotó szöveghez nagyon-nagyon homályos. Mi van e mögött, ki mit csinál, milyen feltételek mellett, milyen a határokkal és milyen intenzitással. Az együttműködés akkor valósulja meg, hogyha ez szükséges, és tényleg elengedhetetlen. Azon a véleményen vagyunk, hogy ez EMSA nem csak egy különálló parti, parti őrség lenne elszámoltatás nélkül. Ezt nem tudjuk támogatni elszámoltathatóság és demokratikus garanciák. Számukra nagyon fontos a végrehajtó igazgató személye, és az, hogy őt demokratikusan válasszák meg. Eddig nagyon nem demokratikus döntések születtek, és aztán ennek az igazgatónak akár a különböző gyorsreagálású csapatok bevetésére és kiterjedő széleskörű kompetenciái lennének és akár tagállamokat is feltételekkel sújthat, ez így nem működik, ennek demokratikus procedúrának kell lenni. Az emberi jogokat minden esetben tiszteletben kell tartani, és a nemzetközi jogot, illetve a menedékjogot is. Minden egyes határvédelmi intézkedés esetében egy ilyen ügynökség aktív felügyeletével kapcsolatban is elmondható ez. Ez tehát egy fontos feladatunk, hogyha a nemzetközi jogot be akarjuk tartani, akkor a menedékjogot is be kell tartanunk, tartanunk ez a feladatunk. Negyedszer. Még amiről nem beszéltem, stratégia az embercsempészekkel szemben. Nos, ez elsődleges, ez prioritás kellene, hogy kapjon ez a téma. Sok menekült számára ez az egyetlen közlekedési eszköz, hogy úgy mondjam, embercsempészekre bízzák magukat, mert a helyzetet nem ismerik megfelelően, és aztán amikor az embercsempészek áldozatává válnak, és aztán az otthonuktól messze kerültek, az nagyon súlyos helyzeteket válthat ki. Ezért az Európai Bizottságot arra hívjuk föl, hogy ezt a javaslatot nyújtsa be, ami erre vonatkozik, az Európai Bizottság, a szakbizottságot pedig arra kérjük, hogy a jelentéstevő javaslatát utasítsa el. A mi feladatunk az lenne, hogy a javaslatban szereplő minimális kategóriákat betartassuk, a jogállamiságot gyakran figyelemmel, figyelmen kívül hagyják, holott ennek minden felülíró prioritásnak kellene lennie. Köszönöm szépen, Kisztélő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, ami az ENSZ menekült konvencióját illeti 1953-ból. Ez az országokat bizonyos kötelezettségekkel ruházza fel, vannak olyan emberek, akik kénytelenek elhagyni a eh, hazájukat, hogyha eh, üldöztetéstől, politikai vallási üldöztetéstől, vagy más indokú üldöztetéstől tartanak. Eh, lehet, hogy a jelentéstevő azt gondolja, hogy nem az ENSZ a megfelelő platform arra, hogy a világ problémáit megoldja, de én azt mondanám kedves kollégáimnak, hogy hála a jó égnek az emberek nagy része és a parlament nagy része is próbál segíteni, megoldani a világ problémáit. Ami ezt a szerencsétlen jelentést illeti, a jelentéstevő politikai nyilatkozatot tett az európai határ és partvédelmi ügynökségről szóló jelentéshez készített véleményében, holott egy legislatív anyagról van szó. A felelősségünk nagyon fontos. Ne felejtsük el megemlíteni, hogy ami az indokolást illeti, megint csak nagy részt nem tengerbiztonság, illetve tenger közle- tengeri közlekedési kérdésekkel foglalkozik, hanem a bevándorlási válságra adandó politikai válaszra koncentrál a mediterrán térségben. Ez elfogadhatatlan. Mind formális, mind politikai szempontból. Ezért ahhoz ragaszkodunk, hogy ez az indokolás törlésre kerüljön. Ami a nyolc módosító javaslatot illeti, ebből hat nem közlekedési politikával foglalkozik, hanem sokkal inkább bevándorlás politikával. Módosításokat kívánunk benyújtani az Európai Bizottsági Javaslattal kapcsolatban, hogy ezt a javaslatot javítsuk, és a teljes jelentést el fogjuk utasítani, legalábbis jelenlegi formájában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rosen D'Amato. Grazie, Presidente. Oggi ancora una volta mi ritrovo a commentare questo draft. Köszönöm szépen. Ma ismét szeretnék véleményt nyilvánítani erről a jelentésről. Eléggé csodálkoztam, amikor olvastam ezeket a nagyon félrevezető mondatokat. Hadd emlékeztessem a kollégákat arra, hogy Miről is szól, kellene, hogy szóljon ez a jelentése? Nem migrációról, és túl leegyszerűsített megfogalmazásokat tartalmaz. akkor tágabb kontextusba kellene helyezni a kérdéskört, és nem szabad a hatáskörünkön túlmutató témákkal foglalkozni egy ilyen jelentésben. Egyszerűen populista tirádákat vélek kihallani ebből a e, jelentésből. Nem akarok itt ítél, idézni, de amikor arról van szó, hogy a Frontex által koordinált e, és Olaszország által vezetett mentőakciók zajlottak, akkor az elsősorban e, migránsok kimentését értettük ez alatt. És Árnutó asszony, hogyan tudja, hogyan meri azt mondani, hogy Olaszország támogatja az illegális bevándorlást és az kereskedelmet azáltal, hogy kimenti a tengerből a nehéz helyzetbe került eh, migránsokat. Nem lehet, hogy az egész eh, parlament eh, nevében egy ilyen jelentést fogadjunk el. Köszönöm a számokat, amit a Frontex-től, illetve az ENSZ-től kapott adatokat idéz jelentésben, és azt mondja, hogy nagy része a menekülteknek férfi, és, és nem, nem gyermek vagy nő. Hát most nem mindegy, a menekült az menekült, teljesen mindegy, hogy, mi a, hogy mi a, milyen benneme van. Egyébként vannak megfelelő eljárások és szervezetek, akik ezzel hivatottak foglalkozni. Végén jelentésnek párhuzamot von a bevándorlás és a terrorizmus között. Ez is nagyon veszélyes és populista. Európában a terrorizmus problémája sokkal komplexebb. Egy hónappal ezelőtt láttuk, hogy teljesen más dinamikák és összefüggések jelentik a a hát terror eh, merényletek okát eh, és eh, gyökerét. Nem ez a megfelelő hely most, hogy ezt behatóban megvitassuk. Itt most arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk javítani a bizottság javaslatát, és egyáltalán van értelme módosító indítványokat benyújtani ehhez a jelentés tervezethez. Köszönöm szépen, Jackie Foster. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy meg kellene próbálnunk, hogyha most egy foci hasonlatot találják, hogy ismét a labdára koncentráljunk, és ne a játékosokra. Azt hiszem, hogy el kell gondolkoznunk nagyon ezen a kérdésen. Hogyha az EMSZA tevékenységi vagy hatáskörét akarjuk kiterjeszteni, Konkrét kérdésekről van szó. Információcsere, kapacitások, források, eszközök megosztása. Ez egy nagyon hosszú út, amit az EMSZ-nak meg kell tennie a biztonsággal, vagy környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatban. De hogyha megnézzük, hogy mi az egyes szervezeteknek a feladata, legyen az parti őrség, vagy, vagy más ügynökségek, látni kell a hatásköröket. Arnató asszony egy korábbi jelentésére is szeretnék hivatkozni. De az Egyesült Királyság nem részese a Schengen élvezetnek, és ha együttműködésre van szó, akkor igazából mi tartózkodni tartózkodtunk egy Arnott asszony korábbi jelentése kapcsán, és most is ezt fogjuk tenni. Van azonban néhány kulcsfontosságú kérdés, amelyek nem csak az Egyesült Királyságra vonatkoznak, és amelyeken érdemes elgondolkozni ezért szerintem így kell tovább haladnunk. A tanácsban több munkacsoport több ülést is tartott erről a kérdésről, és szerintem ezen az úton kell megpróbálni megoldani ezt a kérdést. Még mielőtt itt tovább mennénk, várjuk meg, hogy mi lesz a tanácsi munkacsoport munkájának a, az eredménye. És hogy az utolsó alkalom, is elmondtam, Arnotó asszony véleményével nem értek egyet, de ebben a szakbizottságban mindenki eh, kell, hogy kapja lehetőséget arra, hogy elmondja a véleményét. Ezért vagyunk egy demokratikus szakbizottság, és ezért eh, lehet más eh, vélemény véleményünk. Szerintem komolyan foglalkozzunk ezzel, és jó és konstruktív eszmecseréket folytassunk. Néhány módosítót tulajdonképpen támogathatunk, és nem annyira rosszak, tehát foglalkozunk mindegyikkel. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt Arnató asszonynak a figyelmét felhívnám arra, hogy ez itt nem a LIBE szakbizottság, hanem a TRAN rövidítésű közlekedési szakbizottság. Már a szakbizottság előző ülésén is intéztem ezt a felhívást, de hát sajnos az üzenet, amit meg, véleményét megfogalmaztam, úgy látszik nem jutott el a címzethez. Elnök úr, én kritikusan ítélem meg a bizottság javaslatát is. Itt van egy standard reagálás Európában. Nagyon gyorsan megfelelő lépéseket meg kell tenni, és a nemzeti szuverenitás egy részét, ha elvonják, azt én semmiképpen nem támogatom. Itt eh, szó van egy európai parti őrség létrehozásáról. Szerintem ez egy félrevezető megnevezés. Itt nemzeti parti őrségekről van szó, és van több ügynökség, többek között a Frontex és az EMSA, valamint nemze, ezek a nemzeti szervezeteket támogathatják, amikor is a menekültek ügyekkel kapcsolatban a nemzeti parti és határőrségek végzik a feladatukat. Tehát ugyanúgy a rapportőr véleményével szemben is nagyon kritikus vagyok, és majd eldöntöm, hogy nyújtok e-, be módosító indítványokat. Köszönöm szépen. Izabella, Izabella de Monte következik. Köszönöm szépen. Én is azt tudom mondani, hogy nem értek egyet ennek a jelentésnek a tartalmával, azon okok miatt, amelyet mások is elmondtak. Úgy gondolom, hogy nem fogadhatjuk el ezt a jelentést, mert ez szembe megy az Európáról alkotott gondolatainkkal, hogy amikor itt a határok, a belső határok újra felállítására van szó, ez szembe megy a szabad mozgás elvével. De ezt már a kollégák is említették. És emellett ez nem a közlekedési szakbizottsághoz tartozó kérdés. Ez volt az első megjegyzésem, amit még kiegészítenék azzal, hogy vannak számomra elfogadhatatlan megfogalmazások is a e, tervezetben. Amikor olyan migránsokról van szó, akik e, nehéz helyzetben vannak, akik az életüket teszik kockára, hogy eljussanak egy, egy jobb, egy élhetőbb országra, nos, e, ez, ez teljesen más tartalmi kérdés, mint amit a jelentés készítője, hogyan ezt megfogalmazza. Azután említi a Mária Nostrumot és Olaszországot és eh, azt írja, hogy ez eh, azt eredményezte, hogy még több menekült indult el Olaszország felé. Hát ez, ez egyszerűen provokáció, és számomra teljesen elfogadhatatlan. Nem e, tiszteli azoknak a munkáját, akik életük kockáztatásával vettek részt a mentési műveletekben. Úgy tűnik, hogy ahogy sokszor ez a médiában is olvasható, összekeverik egymással a migrációt és a terrorizmust. Ezek klasszikus populista magyarázatok, és nem veszik figyelembe a, a valóságot. Az elmúlt napokban is ez teljesen nyilvánvalóvá vált második, harmadik generációs, már európai országok állampolgárságával rendelkező személyek követték, követik el a cselekményeket. A mi szakbizottságunk megközelítése teljesen más kell, hogy legyen. Azt kell világossá tennünk, hogy az akadályok felépítése mm, semmiképpen nem segíti elő a kereskedelmet. Gondoljunk csak a közúti közlekedésre, hogyha valaki határokat akar, vagy mondjuk sorompókat, Olaszország és Ausztria között, mondjuk a Brenner hágónál, ez egész katasztrofális akadályoztatása lenne a forgalomnak. Köszönöm szépen, Dominik Riké. Köszönöm szépen, egy-két szóban, elnök úr franciaként érzem a feszültséget, amely a véleményből, illetve az előadóból árad, ami itt elhangzott. Nagyon sok mindennel egyetértek, ami a menekülteket illeti, illetve azt illeti, hogy hogyan kell ezeket az embereket tiszteletben tartani és kezelni. Ami Anadó asszony jelentését illeti, azt mondja, hogy e, a azt mondja, hogy elegendő a szubszidiaritást megerősíteni, a tagállami szuverenitást megerősíteni, ahhoz, hogy jobban e, tudjuk a bevándorlást ellenőrizni. Ezt hallottam ki belőle. Ez meglepett persze osztom a menekültek, illetve a menedékjoga kapcsolatos egyéb hozzászólásokat. Itt most teljes szuverenitás van, nincs európai szinten együttműködés, nincsen transfer, szuverenitás átadása nincsen, nincsen európai határvédelem, mert ez szembe menne a szerződése. A Frontex által kidolgozott eszközök is, amelyek rendelkezésre állnak egyes országokban, Görögországban például, ezek teljesen nevetségesek megfogalmazták ahhoz képest, hogy mire, mire lenne szükség. Ön is azt, azt mondja, hogy az Európai Unió külső határainak a, az ellenőrzése, ellenőrzését kellene erősíteni, és itt nem szabad európai együttműködést megengedni. Én hadd mondjam el a ebbenek, hogy azok az országok, amelyek ki vannak téve bevándorlásnak, egyes országok különös tekintettel, ne felejtsük el, hogy Hollandia vagy Dánia is ki volt téve bevándorlásnak. Azok az országok, amelyek nagy nagy bevándorlási nyomásnak vannak kitéve, nem tudnak erre egyedül válaszolni, ezzel szembenézni. A szuverenitás erősítéséről beszél ön. A jelenlegi helyzet még csak súlyosbodni fog. Ne gondoljuk azt, hogy logikus lenne, az, hogy az Európai Unió segítségére szorulna azoknak, akiknek erre szükségük van, mert nem tudnak saját magukon, meg, magukon segíteni. Például Görögországban jelen pillanatban a hatóságok teljes mértékben teljes mértékben nyomás alatt vannak, és nem tudnak választani a kihívásokra. Én nem értem az ön logikáját a tagállamokra hagyni a, a, a határok védését, megvédését. Pontosan ez a helyzet most, és pont ez vezetett a, kata- a, a krízishez. Azt gondolom, hogy az közösségi módszer mégiscsak sokkal hatékonyabb lenne. Köszönöm. Most a bizottság nevében Barbara Szelérnek adom meg a szót, a tengeri biztonság igazgatóság illetékesének. Yes, thanks a lot. Köszönöm szépen. Ha megengedik, a tengeri közlekedésre és az EMSZ-ra vonatkozó javaslatra koncentrálok a hozzászólásomban, bár ma itt a vita során más kérdésekkel foglalkoztak kiemelten. Ami az EMSZ-ra vonatkozó javaslatot illeti, hadd emlékeztessek arra, hogy ez nem határellenőrzésről van szó, hanem a parti őrségi funkció mm, megerősítéséről. Egy magasabb szintű koordinációról. Az új jogalkotási javaslat, az Európai Parlament kezdeményezése is elismerte, hogy szükség van további koordinációra. Az EMSZA rendeletben, illetve a e, hajó eredetű tengeri szennyezések e, jogszabályjavaslatban is. 2014-ben már leszögezte a bizottság, hogy miután Európában nincs parti őrség, ez, senki nem látja ezt a feladatot, ez egy ö, nagy hiányosság. Az EMSZA már most is ad segítséget a tagállamok parti őrségeinek, olyan módon, hogy biztonság és környezetvédelem területén támogatást nyújt az EMSZA. A mostani javaslatban arról van szó, hogy az EFSA, az EFCA-val és a Frontex-el együttműködve adja ezt a támogatást a tagállamoknak. De ez nem, választ, nem változtatja meg ez az új javaslat az ügynökségek korábbi mandátumát. A cikknek a szövege ugyanaz az efca ra illetve a Frontex-re vonatkozó javaslatban. Arról beszélünk itt, hogy biztosítani kell azt, hogy az ügynökségek együttműködjenek, próbálják megérvényesíteni a szinergiahatásokat, amikor a tagállamoknak különböző területeken szolgáltatásokat nyújtanak, a um, tengeren a felügyeleti funkciót, uh, feladatot látnak el. Az EMSZA fogja ezt koordinálni, erre megkapja a megfelelő költségvetést. Korábban volt egy kérdés a finanszírozásra vonatkozóan. Most elég jelentős, 85 millió négy év alatt a költségvetés. Összehasonlítjuk ezt az EMSZ jelenlegi költségvetésével, ez egy jelentős növekedés létszámot is rendelünk hozzá, az EMSZA tehát fölvett új munkatársakat. Hadd említsem meg azt is, hogy a parlament, az Európai Parlament javasolt 2016-ra egy kísérleti projektet, hogy a parti őrség feladat ellátásában működjenek együtt a különböző ügynökségek. És végül szeretném ehhez még hozzátenni azt, hogy az adófizetők pénzének a leghatékonyabb felhasználását szeretnénk biztosítani ezzel a javaslattal, de semmi nem változik az ügynökségek irányításában, illetve a tekintetben, hogy az EMSA hatáskörét, vagy egy európai szintű integrált partnerségi funkciót akarnánk létrehozni. Köszönöm, Mari Krisztina Nucú jelentéstevő kapszul. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok válaszolni a felvetésekre, minden egyes hozzászólásra. Van Denkamp úr, ön azt mondja, hogy a drámai helyzet de szembe kell néznünk, ez igaz, azonban az nem felel meg a valóságnak, hogy én nem teszek különbséget a politikai menedékérők és a többiek között. Ez nem így van. Én hadd mondjam el, hadd kérjem meg, hogy olvassa el a hozzászólásomat, amit felolvastam. Nagyon sokan tesznek különbséget a valódi menedékérek és a menekültek között, akik nem politikai menekültek. Én nem veszek egy kalap alá mindenkit, ez teljesen teljesen helytelen. Másrészt a kezdetektől fogva elmondtam, hogy nagyon is különbséget teszek a bevándorlási politika, amelyel egyébként szembe megyek, és ezt nem támogatom, és sokkal inkább és, és ezen e, szegény e, emberek között, és nagyon sajnálom ezeket az emberek, akik azt gondolják, hogy Európa egy paradicsom, és ez egyáltalán nem így van, és csalódniuk kell. Egyébként ön azt mondja, hogy a határokat nyitva kell tartani az Európai Unión belül, viszont a külső határokat védeni. Ez különbség közöttünk, szerintem ez már nem lehetséges. Nagyon sok kollégája, néppárti, francia néppárti kollégája ugyanígy vélekedik, mint én. Mizuni úr sajnos nincs itt, ő egy nagyon fontos régió, provanszi régiónak az alelnöke, és ő is osztja a Schengennel kapcsolatos kétségeimet. Aztán emellett önnek szerintem nincs igaza, és nagy, nagyon fontosnak tartom elmondani azt, hogy az a félelmem, hogy nem hallgatjuk meg a választókat. És hogyha így folytatjuk, akkor valóban nagy problémákkal kell majd szembenéznünk. Önök nem akarnak a legutóbbi Franciaország és belgiumi iszlamista terrorista támadásokról beszélni, szerintem azonban Schengen már nem, él, nem fenntartható hónapról hónapra egyre erősödik az európai országokban az a tendencia, amiről beszéltem. Ausztriában az FPÖ végzett első helyen az e, a elnökválasztási első fordulóban, úgyhogy itt az ideje, hogy valóban meghallgassuk a polgárokat. Válaszolok Anderson asszonynak, Zile úrnak is illetve Bilbao asszonynak nagyjából eh, hasonló szemrehányásokat hallottam tőlük, Taylor úr, Dematos eh, kollega. Demato asszonyra kitérnék, ön populistának tart engem, és azt mondja, hogy, hogy, hogy én vagyok a legnagyobb populista itt ebben a házban, ezt nem fogadom el. Önt ugyanúgy megválasztottak, mint hogy engem megválasztottak, és nem lehet így bánni a politikák, politikusokkal, a képviselőkkel. Ön azt mondja, hogy minden menekült egyforma, nos jó, hát rendben, de ezzel nem fogjunk előrelépni, ami a választók jólétét illeti és kívánságait illeti. Sokan a hozzászólók közül az Európai Unió értékeiről beszélnek, azt mondják, hogy én stigmatizálom a bevándorlókat, nem tartom tiszteletben az Európai Unió értékeit, ami a szipszerűtás tiszteletben tartását illeti. Nem, nem, az a helyzet, hogy igenis ki kell mondanom, hogy nem tartják tiszteletben a szubszidiaritást, azt is a szememre vetik, vagy azt is mondják, hogy nem nyújtanak be módosító javaslatot, mert nem osztják az indokolásomat. Nos, én én megértem azt, hogy nem értenek egyet az indokolásommal, illetve azzal, amit elmondtam a bevezetőmben, de ha azt mondják, hogy az Európai Parlament elsődleges értéke, és az Unió elsődleges értéke a demokrácia és a demokratikus vita. Nos, hát nagyon sajnálom, nem igazán látom, hogy önök mennyiben demokratikus viselkedést tesznek tanúbizonyságot ebben a vitában. Talán Foster asszonyt kivéve, aki azért mégiscsak egy bizonyos logikára tett tanúbizonyságot, bizonyságot. Nos, akik azt mondják, hogy nem akarom befogadni a bevándorlókat, Taylor úr azt mondta, hogy a problémák, a világ problémáit akarjuk megoldani. Én azt gondolom, hogy pontosan ez az a probléma, vagy legalábbis amit önök elkövetnek. Ahogy mondtam, Donald Tusk is azt mondta, hogy az Európai Uniónak először a saját problémáit kell megoldania, mielőtt a világ problémáit akarja megoldani. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült kiegyensúlyozott vitát folytatni. A téma, folytatni a téma nagyon fontos, a témának lesznek következményei. Önök azt gondolják, hogy több Európai Unióra van szükség, kevesebb határokkal, belső határokkal, és azt mondják, hogy a külső határok majd megvédenek bennünket. Én ezt nem gondolom, őszintén nem gondolom, és azt hiszem, hogy egy, ami egy ilyen jelentést illet, Nos, egy kicsit nagyobb nyugalommal lett volna érde, érdemes megvitatni ezt, és egy kicsit nagyobb mértékben tiszteletben tartani mások véleményét. Önöket is megválasztották ide, nem azért választottak meg ide bennünket, hogy veszekedjünk egymással, hanem azért, hogy megvédjük a polgárainkat, ami Franciaországot illeti, a választók számára fontos prioritás az ő biztonságuk megvédése is. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. A többiek véleményének a tiszteletben tartása nem egyirányú utca, mindenkire vonatkozik április 28-án 14 óráig lehet benyújtani módosító javaslatokat. És akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra, az Alpesi térségre vonatkozó stratégia, Daniela Ajuto a jelentéstevő, ő nincs most itt, úgyhogy ezért Róza Demától fogja képviselni, és meg is adom a szót. Io intervengo in sostituzione della collega Daniela Aiuto. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Daniela Aiutót képviselem. Neki Olaszországba kellett maradnia, és elnézést kér. Az ő nevébe szeretnék tehát hozzászólni, és az ő nevében szeretnék köszönetet mondani a kollégák eh, együttműködéséért, és a az árnyék jelentéstevőkkel folytatott együttműködésért. Köszön, köszönöm az ő nevében is a konstruktív párbeszédet. Több mint 400 módosító javaslatot nyújtottak be, kompromisszumos javaslatokat próbáltunk kidolgozni. Nagyon sok mindent osztani tudunk, amit a többiek benyújtottak. Egy régióról van szó, egy olyan régiót, amely a geográfiai vagy a földrajzi jegyek miatt nagyon érzékeny, ami a környezetet, illetve a közlekedést illeti. Nagyon fontos témákról van itt szó. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a régió teljes potenciáját ki kell használni, új munkahelyeket kell eh, létrehozni, az interkonnektivitást erősíteni a különböző zónák és a különböző közlekedési modalitások között az európai alapok kihasználását javítani, és a meglévő hálózatokat jobban kihasználni. Eh, a vasútra való eh, közle- szállítás áthelyezés nagyon fontos, az, a kommunikációs technológiát javítani kell, környezetvédelem, vízvédelem, ezekre vonatkozik számos módosítójavaslat. Emellett nagyon vitatott a határon átnyúló hálózatok kérdése a határmenti térségekben. Két fontos téma merül itt fel. Egyrészt az a szándék, hogy itt egy nagy infrastruktúrális beruházásokra kerül sor, másrészt a helyi hálózatosítás is fontos, és a terület védelme. Az jelentéstevők május 12-én találkoznak Strasbourgban, és remélem, hogy képesek leszünk a különböző álláspontokat közelíteni egymáshoz, és aztán a végén végleges szövegeket tudjuk képviselni, Szeretnénk szorosabban együttműködni annak érdekében, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság tőlünk egy jó véleményt kapjon, és a jelentésébe ezt figyelembe tudja venni. Köszönöm szépen, Claudia Schmidt következik. Köszönöm szépen. Természetesen nehéz, hogyha az ember, hogyha jelentéstevő nincs itt, és így árnyék jelentéstevőként ehhez hozzászólni, és az én a saját véleményemet nem láttam képviselve az ön által felolvasott szövegben, de hát mindegy. Ami a jelentésben fontos, az, hogy a közlekedés politikai döntések összehangoljuk azokkal a lehetőségekkel, amelyekre a többi terület, amelyeket a többi terület biztosít. Az infrastruktúrás közlekedési beruházások évtizedekre határoznak meg egy régiót, és ez, ezt kell figyelembe vennünk, amikor a munkánkat végezzük. Az alpesi térséget kifejezetten érinti a közlekedés, ezért az észak-déli összeköttetés az alpokon keresztül megy nagy részben, másrészt pedig az infrastruktúra az alpokban nagyon drága ennek a megépítés és a fenntartása. Az egyik kulcsfontosságú kihívás az alpesi térség, mint élettér megtartása. A másik oldalon a környezetvédelem és a természetvédelem is fontos célunk kell, hogy legyen. A másik oldalon modern életet és gazdálkodást is lehetővé kell tenni. Ehhez teljesítőképes közlekedési hálózatokra van szükség a belső régiókban, amelyek összekötik a, ezeket a régiókat a, metro, a nagyvárosokkal. 46 régióról van szó, amelyek közösen próbálják megoldani a problémákat. A dimenzió véleményem szerint a régiók teljesítő képességét feszegeti, lehetőségét feszegeti. Ismerjük a tenek pénzügyi nehézségeit, 2030-ig, 2050-ig terveznek a tentékre, ezek egyetlen költségvetésben sem kerülnek azonban betervezésre, itt eléggé sötéten látok, mindazonáltal nagy erőfeszítésekre van szükség a tagállamok és a régiók részéről. Ezek a hálózatok szimbolikus jelentőségűek Európa integrálódása szempontjából. E, és ez vitathatatlan. Emellett vitathatatlan az, hogy a gazdaságnak teljesítőképes közlekedési összekapcsolódásokra, kapcsolatokra van szüksége, és ezek emellett még ráadásul környezetbarátok is kellene, hogy legyenek. A közlekedési bizottságnak feladata a régiók támogatása különböző eszközökkel, egyrészt pénzügyi eszközökkel, hogy megvalósítsák a projekteket, másrészt pedig érveléssel is, hogy meg tudják győzni a választókat, illetve az régiókban élőket. A módosító javaslatokból eh, kiderült számomra, hogy az NGO-k, a régiók, a polgárok eh, be kell, hogy eh, bevonásra kell, hogy kerüljenek a döntéshozásba, de közben azt követelik, hogy a telneket azonnal valósítsák meg, és a beruházásokat azonnal valósítsák meg, a kettő együtt nem megy. Emellett az sem megy, hogy azt követeljük hogy a vasútra tereljük át a közlekedést és a szállítást, de közben pedig óckodjunk a vasúttól azért, mert a vasúti beruházások túlságosan nagy környezeti beavatkozást jelentenek. Hogyha az ember állandóan követelőzik, de az eset lehetőségeket nem állítja rendelkezésre, azt nem lehet komolyan venni. A közlekedési politikának a kereteket kell megadniuk, melyik a leg, mi a legnagyobb szabadságot biztosító megoldás, de amely egy időben a környezetet is óvja. Milyen eszközökkel tudjuk a célokat elérni, erre kell koncentrálnunk, és nem pedig további követelések megfogalmazására amelyek ráadásul nem is a közlekedési bizottság kompetenciájába tartoznak, hanem más szakbizottságokéba. Ez az első árnyék jelentéstevői ülés, ez megvolt. Nekem az a véleményem, hogy nagyon sok munkánk van még, nagyon sok feladatunk van még, de optimista vagyok, és az a véleményem, hogy a végén mégiscsak lesz az eredmény. Isabella De Monti következik. Eh, Köszönöm szépen a szót. Először is köszönöm szépen a jelentés készítőnek. Csak egyetlen egy találkozón tudtam ugyan részt venni, de mindig is hajlandó volt elfogadni észrevételeimet, és részt vehettem a kompromisszum kidolgozásában, és a megközelítését nagyon konstruktívnak tartom. Remélem, hogy a második találkozókor sikerül majd megoldást találnunk az olyan kérdésekben is, amelyek kicsit kényesek. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy a mi szabadság is hozzászóljon ehhez. Nem szabad elfelejteni azt, hogy milyen célt akarunk ezzel elérni. Az Alpok problémája az az, hogy csökken a népesség, ezért fontos a környezetvédelem, és számomra az azért fontos is, mert ebből a régióból érkeztem. Arra is gondolni kell, hogy van egyfajta fejlődés, amire gondolnunk kell. A módosítók alapján emlékeztetnék arra, hogy az alpesi egyezményre is figyelmeztetnünk kell a turizmus kérdésére is, de látnunk kell azt, hogy a terület az korlátozott. Nagyon fontos az, hogy a fejlődés az alpesi területeket érintse, és ne csak a nagy ö, városi területeket. Fontosak az eszközök is, amelyekkel a célokat kívánjuk elérni. Egy hálózatra van szükség, a technológia aspektusokat is figyelembe kell venni. Szeretnék kitérni a turizmusra. Nagyon fontos ez fejlődés szempontjából, és a TNT hálózatokra rátérve az alpasi területen. Itt az infrastruktúra már nagymértékben jelen van, a múltban már ezzel foglalkoztak a, a nagy feszültségű hálózatok. Nagyon fontos az, hogy a hálózatok létrejöjjenek. Hogyha azt szeretnénk elérni, hogy az emberek továbbra is ezeken a hegyi területeken éljenek, akkor sokkal jobb hozzáférésre van szükségük a munkahelyek szempontjából, biztos munkahelyre van szükségük, és ezért lehetőséget kell kínálni arra, hogy esetlegesen otthonról is dolgozzanak elnök. Köszönöm szépen. Robert Zile nem kíván hozzászólni. Akkor Bilbao Barandika asszony következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is a jelentés készítőjének szeretnék köszönet mondani. Nagyon konstruktívan járt el. Mert volt egy ülésünk ahol 20 kompromisszumos javaslat született, és sikerült előre jutnunk. A módosítóink láthatóak a kompromisszumokban. Számunkra az a fontos, hogy a információs és kommunikációs technológiák szerepét ki lehessen hangsúlyozni. Ez nagyon fontos az interoperabilitás szempontjából is, és nagyon fontos az is, hogy a digitális médiák megfelelő szerepet kapjanak. Úgy véljük, hogy elengedhetetlen az, hogy az új technológiákat alkalmazzuk ebben a régióban, ezáltal a szolgáltatásokat is javítani lehessen, például az oktatás területén. Az oktatási szociális szolgáltatásokat úgy lehet létrehozni, hogyha megfelelő magas minőségű munkáikat hozunk létre, olyan embereket vonzunk be, akik látják ezen régiók potenciáját. Hogyha ezeket a, az aspektusokat kiemeljük, akkor nagyobb lesz a foglalkoztatottság. Már néhány évvel ezelőtt is beszéltünk a kiemelt európai projektek kapcsán erről, és egyetemben kimondtuk azt, hogy mind kell még munkálkodni. Sok dolog volt, sok dolog kellett még ahhoz, hogy igazi európai integrációt lehessen elérni. Mindenképpen össze kell kötni ezeket a stratégiákat, össze kell kötni ezt a Connecting europe val Ez a megközelítésünk a hegyi vidékek fejlesztése szempontjából a harmadik országokat a kereskedelmi megállapodások adására törekszünk, és szerintem az eredeti javaslatot támogatni fogjuk. Ilyen kollega következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A vélemény szerzőjénél szeretnék köszönet mondani valóban közös stratégiára van szükség, mert az adott régió nagy kiterjedésű, és a környezeti adottságokat is figyelembe kell venni, ahogy csak a turizmust is, és mindenképpen ki kell aknázni a lehetőségeket. Arra is koncentrálni kell, hogy a közlekedés szempontjából aktív területről van szó, magas befektetésekre van szükség. Ez azt jelenti, hogy a közös tőkét a lehető leghatékonyabban kell kihasználni ebben a régióban. Okosan kell eljárni, úgy, hogy figyelembe vesszük az ott élők igényeit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mari Krisztin Agotti. No, monsieur le président, nous, nous avions juste... Köszönöm szépen, elnök úr. Mi benyújtottunk egy módosító javaslatot a lyon Torino folyosóval kapcsolatban. A legutóbbi Shadow ülésen is ezt említettem, kitértem erre. Emellett benyújtottam a fehér zónákra egy javaslatot, mert egy kicsit furcsának tartom azt, hogy nem veszik figyelembe a jelentésben a fehér zónák kérdését. Köszönöm. Köszönöm, Keith Taylor. Igen, ismételten köszönöm önnek a szót, kedves elnök úr. De volna, amiben e, beszélek, aki nem tud itt lenni, és ő azt mondja, hogy a legtöbb módosító az jó, ezt el tudjuk fogadni. Fontos számunkra az, hogy a közlekedés és turizmus eh, jegyzőkönyvek, ezek nem csak egyszerű egyetértési megállapodások, az Alpesi Egyezmény, ezt is meg kell említeni, mert ezeket az EU is ratifikálta, és minden adott alpesi tagállam. A nagy alagút projektek kérdése az alpokon keresztül, ezt is ki kell emelni a jelentésben pozitív módon. És negatívan kell kiemelni a a svájci alagutat, illetve a Lyon Torino összekettetést. A vasúti közlekedés nagyon fontos, ez fontos a, a gazdaság szempontjából és az apesi régiók számára. számára. Ennyit szeretett volna de elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr! üdvözlöm ezt az Alpok régióra vonatkozó stratégiát. Nagy esélyt látok az egész régió szempontjából. Egyértelmű impulzust kell adni a régió számára az ökológia, a foglalkoztatás szempontjából. Nagy a potenciál a városi, nem város területek számára is, de nekem nagyon fontos lenne az, hogyha a vidéki területeket sikerülne fejleszteni, egyre többen mennek el ezekből a területekből a város területek irányába, nincs már egyensúly. Fontos az számomra, hogy a közlekedési területen tapasztalható kihívásokkal is szembenézzünk, be kell vonni a távol első területeket, ki kell építeni a közlekedési infrastruktúrát, biztonságos, kényelmes összekötetésekre van szükség ezeken a területeken annak érdekében, hogy az embereknek valódi életminősége legyen ezeken a területeken is. A DJ régió nevében Franz következik. Köszönöm szépen a bizottság részéről, és szeretnék köszönet mondani a jelentéskészítőnek egyrésztről, másrésztről, másrésztről az önök szakbizottságának is szeretnénk köszönetet mondani, hogy foglalkozik a makrogazdasági stratégiával az Alpok régió esetében. Már elhangzott az, hogy a közlekedés és a turizmus óriási szerepet tölt be ezen a területen. Szeretném megemlíteni néhány pontban azt, amit már önök is elmondtak. Egyrésztről hangsúlyoznám, hogy ez a stratégia a régiók és a tagállamok kívánságából fakad, ők szerettek volna egy stratégiát, és erre is gondolnunk kell. A stratégia ezt, ezt, ezt nem európai szinten kívántuk bárkire is rá e, erőszakolni. A stratégia céljáját mindig sikerült jól tükröznünk már a kezdettől fogva. Ami ezt a stratégiát különlegessé teszi, az az, hogy most először ez foglalkozik a földrajzi kiterjedéssel, ami eléggé nagy, vannak hegyi területek, is közötte óriási lehetőség ez, amelyet látnunk kell, és erre gondolnunk kell akkor, amikor a stratégiát kidolgozzuk. Nem csak a hegyi területekről van itt szó, nem csak a város területekről, nem csak a, az alpes aljai területekről van szó, hanem ez minden, az egész terület számára előnyös lehet, és ezért ez sokkal szélesebb körű stratégia, mint amit az Alpesi Egyezményben leszögeztek. Gondolnunk kell arra, hogy az Alpok területére vonatkozik ez az egyezmény, és ez már most kötelező érvényű utolsó pontom. a finanszírozás kérdése. Többször elhangzott ez a mai vita során. Nem lesznek új specifikus eszközök erre a stratégiára. Ezért is fontos az, hogy a már meglévő finanszírozási lehetőségeket úgy alakítsuk ki, hogy azok megfeleljenek a stratégia elképzeléseinek és céljainak. A stratégiai befektetések alapja az úgynevezett Juncker alap is alkalmazható, de az Európai Unió részéről van plusz finanszírozás a vidékfejlesztési alap részéről, és eh, itt van a Correcting Europe Facility is. Ez különösképpen fontos, amikor az európai hálózatok finanszírozásáról van szó. Úgy vélem, hogy egy irányba kell eveznünk, és ügyelnünk kell arra, hogy a következő több, év, pénzügyi, több éves pénzügyi keret és az erről szóló tárgyalások hamarosan kezdődnek, és ügyelni kell arra, hogy ezen tárgyalások során tükrözi lehessen az alpesi területek igényeit. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és remélem, hogy a TRAN szakbizottság ötletei tükröződnek majd Bresszó asszony végső jelentésében is. Köszönöm, most pedig Róza Demátó következik. Eh, io posso solo ringraziare i colleghi. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a jutó képviselőtársam nevében eh, köszönöm az elhangzott hozzászólásokat, ezt a kolléganőm természetesen figyelembe fogja venni. Május 12 12-én Strasbourgban találkoznak majd ismét az árnyék jelentéstevők. Köszönöm szépen! Május 24-én lesz a szavazás, ha ez megfelel. Elnök úr, még ha megengedi, egy megjegyzést szeretnék tenni, egy apró helyreigazítást. A hozzászólásom végén azt mondtam, hogy az, hogy az Alpoki országok közössége és valamelyik tolmácsásban az Andok hangzott el nyilván az Alpokról volt szó. Köszönöm. Ezzel a nyilvánosság eh, számára lezárult az ülés. Folytatjuk mi itt az eszmecserét, de már zárt ülésen. A eh, képviselők természetesen maradhatnak, de a nyilvánosság eh, nem követheti már figyelemmel, amit elhangzik, és a bizottság képviselőit is kérem, hogy hagyják el a